elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot, hölgyeim és uraim! A tegnapi ülési edzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésre állnak. Van valakinek észrevétele? ha nincs akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. a következő napirendi pont vita az emberi jogok a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. első napirendi pont a dzsibuti helyzet. megadom a szót tannock úrnak két percben. elnök úr mint eh, azon kevesek egyik ebben a házban, akik már járt Djibouti-ban. Azt mondanám el a kollégáknak, hogy eh, helyes kis ország ez, eh, francia, szomáli konyha, és eh, vöröstengeri kultúra jellemzi, ugyanakkor vannak komoly hiányosságok a kormányzás minőségében is. Autoritár kormány uralja Djibutit, elnyomja az alapvető jogokat, és eh, elnyomja a politikai ellenzők, ellenzéket, valamint a civil társadalmat is. Én eh, Észak-Kelet-Afrika